Meine sehr verehrten Hölgyeim és uraim, örömteli hírünk az, hogy mind a két jelentéstevő megérkezett, hát egy pontosan negyed órával később be tudjuk kezdeni a munkát. A 17-es napi rendi pont, elnöki közlemények, tegnap a koordinátorok üléseztek, a koordinátori ülésen a következőkről döntöttünk, ezt szeretném bejelenteni önöknek. Az első dolog az, hogy Stojanov kolléga, Wikström asszony jelentéstevő a Stojanov mentemi joggal kapcsolatban, és tanácsi határozatra vonatkozó javaslata kapcsolatban, amely a tagállamok engedélyezését illeti a Bécsi konvenció szerződő partnereivel kapcsolatban a nukleáris kockázatoknál, károknál. Mészáros úr lesz a jelentéstevő ennek a témának. A véleménytervezeteknél biztosítási közvetítés. Senkit nem találtam, ezért egy kollégát kijelöltem. Itt van a, a bankunió, Kofferáti úr más jelentéssel együtt fogja készíteni, nem számolunk fel de pontokat. A politikai pártok statútuma és a politikai alapítványok státusza Berlingber úr a jelentéstevő. És aztán itt van az el méghozzá az európai parlamenti választások vonatkozó irányelv, ha az ember ott jelölteti magát, nem abban az országban, ahonnan való, Stojanov úr a jelentéstevő, további döntést hoztunk, Lichtenberger asszony lesz a jelentéstevő, aki az szerzői jogról szóló kivételes rendelkezésre kapcsolatban fog jelentést készíteni, itt a eh, látássérült személyek esetében alkalmazandó különleges rendelkezésről, és ami a mentemi jogokat illeti, ezzel kapcsolatban felmerült egy probléma a koordinátoroknál. Azt hiszem, hogy az első szabályzat nem megfelelően rendelkezik erről a problémáról a mentemi jogok esetében. Aztán megkértük a politikai főigazgatóságot, hogy workshopot szervezzen a különböző szoftvertípusokra 2013-ban, mert idén már sajnos erre nem lesz lehetőség. Aztán arról döntöttünk, hogy saját kezdeményezés jelentést készítsünk a cloud computing jogi aspektusairól, aztán egy jogalkotási saját kezdeményezésű jelentést szeretnénk engedélyezhetni az Európai Unióra vonatkozó magán nemzetközi jogkódexe, Bellinger calling lesz a jelentés, ebből két szóbeli kérdés, erről döntöttünk, versandt, die dann bitte dazu Stellung nehmen bzw. zustimmen. Tehát két szóval kérdése kapcsolatban is. Campinos úr, az Alicantei Hatóság ügynökség elnökéhez fogunk majd fordulni. Az Európai Alicantei Megfigyelő Központ ülésrendjét, ha időben közölnénk velünk, akkor mi is megfelelően tudnánk alkalmazkodni. Az ülésrendjükhöz úgy alakítjuk ki, Ami az európai pártok és európai politikai alapítványok státuszát illeti, az alapítványokért mi vagyunk felelősek, aztán a csalás elleni különbség az Európai Unió gazdasági és pénzügyi érdekeit sértő csalása kapcsolatban, és szerintem ami a korrupciós büntetőjogot illeti képviselők és tisztviselők esetében, tehát ez épülne be a mm, státusszal kapcsolatban a kínai delegáció azért, mert eh, Kínában a kommunista párt, párt kongresszusát ugyanakkor fogják megszervezni, nincsenek minősített megfelelő tárgyalófeleink, éppen ezért a kínálatokat elnapoljuk jövőre, a húsvét utáni hétre tervezzük ezt az utat, aztán Dublinba megy egy delegáció február 14 és 15 között, tehát az ír elnökség idején, aztán fő igazgatóságunkat, amely a hatásvizsgálatokkal foglalkozik, arra kértük, hogy készítsen egy Cost of Non-Europe jelentést, méghozzá a nemzetközi magányokkal kapcsolatban, és hogy nézzük meg, hogy hol vannak az európai jogalkotásban még hiányosságok. Látják, nagyon szorgalmasak voltunk tegnap este, intenzíven dolgoztunk, most pedig a 17-es pontot elhagyván rátérek a 18-as pontra. azt a jelentése, vagy kettő, a 18-19-es pontot együtt lehetnek kezelni, ezek összefüggenek, ha jól látom. És kérem szépen Tájn asszonyt, hogy tájékoztasson. Köszönöm. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen, elnök úr. Ciprusról érkeztem vissza éppen, úgyhogy ezért nem tudtam tegnap részt venni a júri ülésen. Tegnap volt a dologi jogból, illetve a vagyonjogról egy konferencia, illetve aztán a gyermekjogi kérdésekről is volt egy konferencia, főleg a gyermekek elrablásával kapcsolatban. Brüsszelben volt egy konferencia, százan vettek részt, a civil társadalom előtt is nyitott volt ez. A ciprusi konferencián korlátozott résztvevői kör volt, a tagállamok küldtek résztvevőket, részben bírók, illetve minisztériumi tisztviselők voltak ott, illetve egyéb képviselők Mind a módosító javaslatokra, mind a konferencia eredményeire szeretnék utalni az előadásomban. Nos, <coughs> nos nézzük meg, hogy a vagyonjogban melyik az az ügy, amelyről itt szó van, melyik az a normatív ügy, amiről itt szó van. A konferencián ugye viták voltak a témával kapcsolatban. Nos, a vagyonjogot az első közös lakóhelyhez kötnék, azonban felmerül a probléma, hogy vannak olyanok, akik az, e-, van, vannak olyan házasságok, ahol az egyik fél ugye az egyik tagállamban, a másik a másikból, az első közös lakhelyük a harmadik tagállamban, aztán tovább költöznek, és aztán utána elválnak. Általában ugye e, kezelni kell ezeket az ügyeket, ezeket a határon átnyúló ügyeket. Melyik azonban a fő alkalmazási eset? A fő alkalmazási eset a következő, vagy a fő tényállás a következő. Két partner, teljesen mindegy, hogy egyneműek vagy különneműek, de ugyan abban a tagállamban laknak, ugyanannak a tagállamnak az, az állampolgárai, ebben a tagállamban házasodnak, és itt van az első lakhelyük. Tehát ez a normál eset, az ő házasságuknak semmiféle határon átnyúló aspektusa nincs. Akik aztán a házasságuk vagy a bejelentett élettársi kapcsolatuk során például egy harmadik országban vesznek egy ingatlant, egy nyaralót például, és ebben az esetben ez a, ezzel a nyaralóra vonatkozó vagyonjogi e, e, perben azt a jogot alkalmaznak, amely tagállamból érkeztek a, a személyek. Na most ugye sokan élünk itt Brüsszelben, Ugye előfordul az, hogy két asszisztens itt találkozik, különböző állampolgárok itt Brüsszelben élnek, ez az első közös lakhelyük, azonban aztán visszatérnek az egyik fél hazájába, és ott élnek addig, amíg el nem válnak ebben az esetben dönteniük kell akkor, hogyha nem, érnek, nem értenek egyet azzal, hogy a belga jog legyen az alkalmazandó jog a vagyonjogi perükre, akkor dönteniük kell, hogy melyik jogot választják. Persze a jogászok mindig találnak kivételeket és furcsa eseteket, és ezekre kell aztán a jogot igazítani. Benyújtottak módosító javaslatokat annak érdekében, hogy konkretizáljuk azt, hogy melyik jog érvényes a közös családi lakhelyek kapcsolatban. Ez volt az én témám a konferencián is. Főleg a francia oldal vezette be ezt a témát, de a belgáknak is érdekes ez. Itt én azt terveztem a javaslatban, hogy kivételt teszünk, azt mondjuk, hogy egy más tagállam joga is alkalmazható, akkor, hogyha a családi lakhelyről van szó. Mindazonáltal ezt korlátoznunk kell, hogy csak akkor lehet ez, hogyha az alkalmazandó jog az az országnak, annak az országnak a joga, ahol van a családi lakhely. Ha két német él Franciaországban, vagy az egyik német, a másik francia állampolgár, és Franciaországban élnek, és német jogot akarnak alkalmazni a vagyonjogra, ezzel kapcsolatban semmi ellenvetés nincs, de hogyha a lakóhelyük Párizsban van, akkor francia jogot kell alkalmazni a közös lakhelyre vonatkozóan. Ami a közös lakhelyt illeti, nem minden tagállam joga szerint vonatkozik ez a vagyonjogra, vannak, vannak olyan esetek, amelyekben vonatkozik rá, vannak olyan esetek, amelyekben nem hogy vannak olyan államok, amelyek joga szerint vonatkozik, van, amelyik nem. nem ami nem lehet, hogy két francia mondjuk Németországban él, németországi lakóhelyről van szó, akkor ebben az esetben, hogyha ezt a, által, hogyha ezt a kivételt egyáltalán megengedjük, akkor a német lakásukra vonatkozóan alkalmazható a francia jog akkor, hogyha általában francia jogot alkalmaznak az egész vagyonjogi kérdésre. Hogyha azonban a vagyonjogi kérdésre német jogot alkalmaznak, és Németországban van a lakás, attól, akkor még a lakásra nem lehet alkalmazni a francia jogot azért, mert franciák az állampolgárok. Hogyha tehát valamilyen kivételt engedünk meg, akkor, annak, akkor a kivételt arra vonatkozon, hogy amelyik országban van a lakhely, annak az országnak a joga vonatkozon annak a lakhelynek a vitás eseteire. A nemzeti ez, ez azért fontos, mert itt felmerül a nemzeti lakásbérlési, ingatlanbérlési jog, és az ingatlanbérlési jog szabályait csak az, az, az a bíró ismeri, aki abban az országban él, amelyikben a lakóhely található. Aztán a német nyugdíj kompenzációs kérdés is felmerült a konferencián, ezzel nem értettek egyet, mégpedig azért nem értetek egyet, mert mi ezt ki, kivettük a e, hatályból, a, a e, jogszabály hatájából, azonban nem definiáltuk, hogy mi ez a német e, nyugdíj kompenzáció. Különböző elképzelések vannak ezzel kapcsolatban. Na most itt nem arról van szó, nem, itt, itt nem arról van szó, hogy kivennénk a magán előnyugdíjat, vagy a magán megtakarításokat, vagy a magán életbiztosításokat. Egyszerűen csak arról van szó, hogy az, ami az állami nyugdíj szabályozás alá tartozik, ami Németországban közjog alá tartozik, ezt kivesszük, tehát ez nem magányok, hanem közjog Németországban, de itt ezzel kapcsolatban egy definíciót kell beleírni a jogszabályba, hogy mi ez a német nyugdíj kompenzáció, azért, hogy tudjuk, hogy e többi tagállam is tudja, hogy miről van szó, ne értsék félre. Aztán Speroni kollégának a módosító javaslataira szeretnék rátérni. Ezek egy kicsit messzebbre mutattak, egy kicsit túlmutattak az eddigi rendelet dimenzióján. Természetesen e, együttműködök szívesen egy új megfogalmazás kialakításában, de szeretném tisztázni azt, hogy miről van itt szó. A közrendel kapcsolatban miről van szó? Ordre public, ugye e, így e, szerepel ez a rendeletben. Nos, vannak olyan országok, amelyekben, az, e, amelyekben létezik életási kapcsolat, bejegyzett életási kapcsolat egyneműek között, ezt nem kell elismernie egy olyan tagállamnak, amely tagállamának a saját jogrendjében nincs ilyen bejegyzett élettársi kapcsolat egyneműek között. Na most nézzük, két ném, egynemű német személy bejegyzett élettársi kapcsolatban él, vagy mondjuk két spanyol egynemű személy házasságban él hogyha ő nekik a közös lakhelyük Olaszországban van, és ott néhány év elteltével eh, szeretnének szétválni, akkor ezt, ezt nem tudják megtenni. Olyan tagállamban vetett vetette őket a sors, amely tagállam jogilag nem ismeri el az egyneműek közötti bejegyzett élettársi kapcsolatot. Hogyha el akarnak válni, akkor egy másik tagállamba kell átvándorolniuk, amely lehetővé teszi az elválást. Na most eddig Máltán, Máltán is ez volt a helyzet, Máltán még, még, még a külön neműek sem tudtak elválni. Ott ugye már külföldre kellett költözni ahhoz, hogy elváljanak, majd később Máltán elismerték ezt a vállást. Pontosan erről van szó, hogyha ez az eredeti pár Olaszországban él, akkor esetleg Németországban vagy Spanyolországban elválhatnak, különválhatnak, de aztán, hogyha visszamennek Olaszországba, akkor világosra kell tenni, hogy Olaszország elismerje azt, hogy ezek a személyek már nem élnek együtt, és semmi közük egymáshoz. Ez, Emellett azt is el kell ismerniük Olaszországban, Olaszországnak azt is el kell ismernie, hogyha ez a két személy Olaszországban együtt él, akkor egy másik tagállam joga szerint ők összetartoznak. Na most vegyünk egy másik példát, közlekedési baleset. Az egyik házastárs vagy élettárs Olaszországban, Olaszországban kórházba kerül, akkor a partnerét ugye a partner, aki a kórházba megy és érdeklődik az állapotáról, ott nem mondhatják azt, nem mondhatja neki az orvos, hogy hát Olaszországban nem ismerjük el ezt az illetási kapcsolatot, hát akkor nem adunk információt, sajnos nem tudunk tájékoztatást adni. Ez, ez egy olyan személynek, aki mondjuk 20 éve él együtt a kórházba került sebesültel. Elő, előfordulhat, hogy súlyos döntéseket kell hozni, orvosi döntéseket kell hozni, eh, ebbe be kell vonni a házastársat, vagy ebben az esetben az élettársat, és ezt nem lehet megtenni, mert nem ismerik el ezt a kapcsolatot. Na most vegyünk más eseteket, ahol gyermek is születik a kapcsolatban. Hogyha egynemű partnerekről van szó, és mondjuk olyan gyerekről van szó, aki az egyik partnernek biológiai gyermeke, vagy akár örökbefogadott gyermek, ez egyes tagállamokban előfordulhat, nem elfogadható az, hogyha ez, az, ez a pár, életási kapcsolatban élő pár Olaszországba, Olaszországba költözik, Olaszországba beiskolázzák a gyereket, és Olaszországban mit fognak mondani, hogy ez a gyerek árva, mert nincsen semmilyen jogi kapcsolata semmilyen szülővel? Ez, ez mégis hogyan működik, akkor a bíróságnak kell dönteni a gyermek sorsáról. Ezt lehetővé kell tenni, hogy egy gyermek egy olyan tagállamban, ahol nem ismerik el az egyneműek egy, az egyneműek életási kapcsolatát, egy, egy gyermeket ott is be lehessen iskolázni, és családban élhessen ez a gyermek. A polgároknak az életét meg kell könnyíteni, ezt nem akarhatja senki, nem akarhatja senki azt, hogy bonyolítsuk a helyzetet, teljesen pragmatikus, normális megoldást kell eh, választani, mert mindenki boldogtalan, hogyha, hogyha egy gyermeket nem lehet beiskolázni, hónapokig eh, vár, hogy megoldódjon a helyzete, ezek, ezek tarthatatlan helyzetek, eh, ezeket a helyzeteket próbáljuk meg pragmatikusan megoldani. Semmiféle misszionárius feladatnak nem tekintem ezt, én, én, én elismerem a katolikus egyházt, én elismerem egyházat, elismerek mindenféle egyházat, senkit nem akarok megtéríteni, én egyszerűen pragmatikus alapokra akarom helyezni ezeket a dolgokat, és meg akarom oldani a mindennapi élet problémáit el kell, meg kell oldani az én számára is. Természetesen előfordulhat az, hogy, hogy jogilag eh, egy eh, minősítésre kerül sor, és Spanyolországban eh, megyünk, megy például valaki bejegyzett élettársi kapcsolatban él, tehát ott létezik a bejegyzett illetási kapcsolat az egynemű párok számára, de nem létezik a házasság. Na most, hogyha egynemű párok, házas egynemű párok Spanyolországba kerülnek, ott el kell fogadni azt, hogy leminősítik ezt a kapcsolatot, ott nem házasságnak hívják, hanem bejegyzett illetási kapcsolatnak, hát ezzel együtt kell, együtt kell élni. Lényegében én a gyakorlatban felmerülő problémák megoldását tartom szem előtt a harmadik felek jogai is felmerültek a konferencián, hát ezt majd még pontosan meg kell nézni. Aztán felmerült egy probléma az angol fordításban, úgy tűnt, hogy nem egészen egyértelmű, egyes, nem egyértelműek egyes megfogalmazások, ezt is meg kell vizsgálni. Emellett érdekesnek tartom, vagy jónak tartom ezt a megfontolást, hogy nyelvileg különbséget tegyünk a nemzetközi párok és a mobilis párok között. Tehát mondjuk azt, hogy a nemzetközi párok azok, aki, ahol a, a páron belül két különböző állampolgár él, ez már eleve probléma. A másik pedig a mobil párok azok, akik ugyan annak a tagállamnak az állampolgárai, de hol itt élnek, hol ott élnek, harmadik országokban élnek. Tehát itt a határon átnyúló aspektus megjelenik. És itt esetleg gyermek születik a kapcsolatban, akkor felmerülnek ezek a problémák. Nos, Természetesen ez még egyszer néhány év múlva meg kell vizsgálnunk, hogy a gyakorlatban hogy működött, hogy működnek azok a javaslatok, amelyeket most megfogalmaztunk. Értékelési klauzula van tehát a e, rendelettervezetben. E, nyilván biztos lesznek olyan konkrét jogi ügyek, amelyek alapján további döntésre van szükség. Elnök, köszönöm szépen, rendkívül nehéz és összetett problémáról van szó, és a polgárok számára ez nagyon fontos, és nagyon szakértői megfogalmazásokat hallottunk. Speroni Grazie, Presidente. Ringrazio anch'io. Köszönöm, elnök úr. Köszönetet mondok a jelentéstevő asszonynak is beszámolójáért még akkor is, hogyha néha úgy tűnik, hogy kicsit messze ment, mert például amikor a gyermekekről beszélt, akiket esetleg árvának minősíthetnek, hát ennek semmi köze nincs a vagyonjogi rendszerhez, függetlenül attól, hogy egy állam elismeri a vagy sem az élettársi kapcsolatot vagy házasságot, a gyermeket mindig védik. Tehát egy gyermek két ember esetében, akiket őt elismerték jogilag, ez a kapcsolat ez mindenféleképpen fennáll az, hogy a két személy életközösségét vagy házasságát elismerik egy adott tagállamban, ez nem befolyásolja a gyermek helyzetét. Nos, a kórház és az egyéb példák, amik itt elhangzottak, hát szerintem egy kicsit túllépett uh, itt a jelentéstevő asszony uh, a téma keretein. Nos, két dologgal kapcsolatban nem kaptam meg a várt pontosítást. Az egyik az, hogy szólt a különböző állampolgárságúak kapcsolatáról, de lehetnek olyan esetek is, amikor többféle állampolgárság is felmerül egy adott esetben, hiszen előfordul, hogy valaki belga és svéd állampolgár egyidejűleg, és egy osztrák és finn kettős állampolgárságú személy jelkölt házasságot. Nos, vannak olasz állampolgárok, akik egyben argentin állampolgárok is, tehát előfordulhatnak ilyen esetek is, de ezekkel az esetekkel ez a dokumentum nem foglalkozik, mint ahogy azzal sem, amit én egy módosítóban felvetettem a bejegyzett élettársi közösségek tárgyában, ugyanis vannak olyan közösségek, amelyek több mint két szemét érintenek. Például Brazíliában lehetséges három személy között ilyen kapcsolatot kötni, vagy ott van például az arab országokban a házasság, ahol ugye kettőnél több személy is részes lehet egy férfi több ö, hölgyel, ö, azt hiszem, hogy ennek a fordítottja nem lehetséges. Nos, az élettársi közösségnél viszont lehetséges három férfi vagy egy nő, vagy három férfi egymás között köthet ilyen kapcsolatokat. Ezekkel a témákkal a dokumentum nem foglalkozik. Hát itt ugye az erkölcsök fejlődnek, ugyanúgy a jogalkotás is átalakul. Azt hiszem, hogy ezt is be kell illeszteni a témánkba, hiszen különben nem lesz teljes körű ez az anyag im Staate Utah das Mormonenrecht vor allen Dingen. A mormon jog ugye megváltozott az egyik Egyesült Államokbeli államban. Fosz kolléga. Köszönöm szépen. Köszönöm a jelentéstevő asszonynak a részletes beszámolót. Tájn asszony kiváló munkát végzett, nagyon szépen köszönöm is neki. Ha megengedik, két-három dologról szólnék. Először is, ami a kivételeket illeti. Hát ott azért elmondanám, hogy minden esetre világosabbá kell tenni a dolgokat. Nem szabad túl sok értelmezési lehetőséget teremteni a kivételeket. Döntsük el, hogy hogy akarjuk ezt megcsinálni, hogy valóban világos legyen mindenki számára, ne legyenek megint kiskapuk, meg másfajta értelmezési lehetőségek. Egy másik téma, Speroni úr nagyon és szépen bemutatta ezt. Alapvetően én azt gondolom, hogy a tagállamokban három fajtája van az együttélésnek. Ugye az házasság, a házasság helyett bejegyzett élettársi kapcsolat, különböző neműek között, és van egy nyilvántartott vagy bejegyzett azonos neműek közötti élettársi kapcsolat. a külön neműek élettársi kapcsolatával kapcsolatos rendelkezés egy tagállamban nem ugyanolyan, ha megengedik, ha erre a három élettársi formára szeretném, ha szorítkoznánk, nem globális házassági vagyonjogról akarunk itt beszélni. Most a kínaiak, oroszok, brazilok, most nem hiszem, hogy őróluk európai eh, jogi értelmében kellene rendelkezzünk a házassági vagyonjog területén. Szerintem maradjunk itt. Európai Unióban vagyunk, szorítkozzunk az Európai Unió kulturális szokásaira, hagyományaira. Én alapvetően ellenzem eh, a 16-os módosítót, elutasítom. Alapvetően a bejegyzett élettársi kapcsolatok különböző neműek között azt gondolom, hogy ez is egy olyan forma, amely az azonos, nem minden tagállamban fogadnák el, ezért a bejegyzett élettársi kapcsolat azonos neműek között sem mindenütt van, tehát világosá kell tenni azt, hogy ezzel az eszközzel nem szeretnénk új élettársi formákat teremteni az meglévő mm, tagállamokban, hanem minden tagállam döntse, hogy milyen életási formát fogad el, és ehhez képes kellene, ehhez kellene alkalmazkodni. Masszip kolléga. Köszönöm szépen. Én eh, támogatom azt, ami elhangzott a jelentésben, Támogatom Alexander jelentését, és üdvözlöm azon erőfeszítéseit, nem csak a jelentésben, hanem az, azt, hogy arra törekedett, hogy olyan jogalkotást hozzon létre, amely talán az állampolgárok számára, hát nem mindenki érti meg ezt, hogy miről is van szó, most összehozunk különböző formákat, dolgokat, megnézzük a különböző jogalkotási formákban, gyakorlatokban lévő különbségeket, szeretnék egy kicsit összehozni. Alexandra nem csak Ciprusban, hanem más helyeken is látta, mindig is kiállt ezen kritériumok mellett. Nagyon fontosnak tartom, hogy lelkesedjünk, ragadjon ránk az ő lelkesedése. Ami a módosítókat illeti, azt mondanám, Két alapvető irányról lehet um, beszámolni, két fő csapás irányról, és itt kellene valami újat teremtenünk ezen a két területen. Egyrésztől el kell kerülni azt, hogy ne a múltbeli ítéletekkel vagy joggyakorlattal foglalkozzunk, ha lehet. Csak a jog, puszta jogalkotásra figyeljünk. Ha a joggyakorlatot és jogértelmezést utólag hajtjuk végre, akkor ugyanaz a problémánk van, amivel most is szembenézünk ami a nemzeti joggyakorlataink, jogrendszereink sokféleséget illeti, van, aki szerint ez egyértelmű vagy világos, de van, aki szerint nem. Aztán, amit Speroni úr említett, ezen nincsen gondom. Ami a több tagú életási közösségeket illeti, vagy Utah államban a mormonok. Az Egyesült Államokban van egy elnökjelölt, aki mormon, és nem élt ezzel a lehetőséggel, hát nincs több, mint egy felesége. Na most miről is van itt szó? Az emberi jogok nyilatkozataiban, nyilatkozatában találjuk meg. A 17-es, 19-es cikkei az egyetemes emberi jogok nyilatkozatában egy arab ország tette fel ezt a kérdést, 1949-ben történt ez. Akkor írták ezt meg, ezt az emberi, egyetemes emberi jogok nyilatkozatát, és ha megnézzük az, ezeket a cikkeket, ha kiterjesztjük ezeket a jogokat, ahogy Alexandra is említette, ha kiterjesztjük ezeket a jogokat az azonos neműek házasságára, ez az egyetlen oka annak, amiatt ezt módosítanunk kellene. 1949 óta sok minden változott. De egyébként nem szabad, hogy újabb kiegészítésekre vagy kiterjesztésekre kerüljön sor. Áttekinthetetlenné válna a helyzet. Aztán az a koncepció, a területi alapú értelmezés. El kell kerülnünk azt, hogy különböző joggyakorlatok alapját képezze ez. A jogi fellépés, például a gyermekeknél, Szeroni úr is kitért arra, hogy amikor gyerekekről is van szó, akkor egy bírónak a gyermekek jogaival is foglalkoznia kell de a területi hatáskör, ez a bíró kezében van, és sokkal jobb, mint eh, amit Alexandra említett. A, ami a bírói beavatkozást illeti, ez eh, nagyon a bírói ítélkezés a különböző ütemezési formák miatt igenis veszélyes lehet. Ami az Európai Uniót más területet illeti, ott is ugyanilyen lelkesen kellene, lelkesedőn kellene, mint a jelentéstevő asszony azt teszi. Ez a kapcsolat. Hát jó lenne, ha tanulnánk Alexandrától lelkesedésből. Jó lenne. Ez Ja, Lichtenberg asszony, köszönöm szépen, köszönöm a jelentéstevőnek is, hogy ilyen felelősségteljesen foglalkozott ezzel a rendkívül összetett témával. Szeretném támogatni ebben. Itt a kérdés, a gyermekeket illető kérdéseket illetően, hogy foglalkozzunk ezzel a házasság, illetve az életási közösség kapcsán. Ez egy nagyon égető kérdés, és itt van még a tulajdoni kérdések is itt vannak, melyek ide kapcsolódnak, vagy itt van a multi cittadinanza kettős vagy többes állampolgárság kérdése, hiszen van néhány olyan eset, amikor az egyik partner több ország állampolgárságával rendelkezik, és ez onnan jön, hogy a kettős állampolgárság kérdését eltérően kezelik az egyes tagállamokban, Azonban itt most ezt nem tudjuk szabályozni, de figyelembe kell vennünk a többi dolog mellett. Amit az osztrák példával említettél, Ausztria valóban elég merev, Mielőtt valaki nem adja vissza állampolgárságát, azelőtt nem ismerik el a másik állampolgárságot. mi történik egy olasz, állampolgárság, olasz állampolgárral? az olasz állam utána kínálja fel csak újra az állampolgárságot, tehát nagyon sokféle megoldás létezik, de mindenképpen figyelembe kell vennünk, hogy honnan származnak ezek a problémák. Aztán a megfogalmazás kérdése. Nemzetközi házasságokról beszélünk, hogyha ezek Európán belüli házasságok. Nem tudom, hogy itt nem kellene differenciálnunk Európán belüli házasságok között, ahol jobb szabályozási lehetőséggel bírunk, és az Európán kívüli partnerek között különbséget kell tennünk, ahol más problémák lépnek fel, mint például a több partner jelenléte, vagy a különleges házassági szerződések fennállása. Az utolsó dolog, nagyon fontosnak tartom, hogy a vagyonjogi megállapodások kérdését sokkal erősebben középpontba állítsuk, mert itt az európai államokban is teljesen eltérő gyakorlatok léteznek, míg egyes országokban szinte normális, hogy egy vagyonjogi megállapodást kötnek a házasságkötéskor, más tagállamokban ez még egy ijesztő tabu, bizalmatlanságot jelez egy partneri kapcsolatban, hogyha megpróbálják szabályozni a vagyonjogi helyzetet. Itt pontosan a komplexebb partnerségeknél, ahol több állampolgárság kérdés is felmerül, akkor utalni kellene arra, hogy egy szabályozás létezhet a tekintetben. Sokkal erősebben utalnék erre a jogi eszközre a szövegben. És itt megint elértünk Berlingen kolléga kedvenc témájához. Itt a mi európai jogászaink számára is erősebb képzésre lenne szükség e tekintetben, hogy milyen különbségek vannak az egyes tagállamok között. Minden esetre köszönöm szépen a javaslatot. Azt hiszem, hogy az európai házasságok esetében nem kellene feltétlenül a több partnerből álló házassági kapcsolatokat figyelembe venni. Nos, Speróni kolléga vannak olyan esetek is, amikor egy hölgy több férfival köt házasságot, de ez a modell visszavonulóban van. De hogyha ilyen kérdésekről beszélünk, akkor más lehetőségeket is szem előtt kell tartanunk, amelyeket esetleg nem tartunk elképzelhetőnek. Na, megérkeztünk a közrend témájában, témájában. Fosz úr. Igen, még egyszer szerettem volna hozzászólni Hidágó eh, kollégát. Úgy értettem, hogy ő támogatja a eh, több szeméből álló eh, partnerséget, de nos, tegyük föl, hogy van egy bejegyzett bejegyzett illetési <laughs> kapcsolat. Hat személy, hat különböző állampolgár, hat gyerekkel mondjuk. Na most nem erre hozzuk létre ezt a jogot, de nem, nem, és a többi jogszabály sem erre vonatkozik, legyen szó az nyugellátásról, stb. egyéb kérdésekről. Ezt nem lehet megengedni, mert ez meg, az egész rendszert szétfeszíti, az egész kultúrkörünket, az egész jogi rendünket szétfeszíti. Ez nem működik. Mert különben felesleges akkor egyáltalán foglalkozni ezzel, komolyan foglalkozni ezzel a e, témával. Mászip úr még egyszer, és aztán a ő. Igen. Teljesen egyetértek. Lehet, hogy nem jól értettem, vagy nem jól fogalmaztam, amit itt javítani szeretnék. 1949-ről beszéltem. Természetesen 48-ról van szó. Um, Herr Kollege Speroni, natürlich. Nos, Speroni úr, mondja jelentéstevő, természetesen a vagyonjogról van szó, csak a gyakorlati implikációkat szerettem volna felvetni, akkor, hogyha egy olyan államban, amely az, amelyben az eh, egyneműek eh, bejegyzett partnerségét elutasítják, bizony konzekvenciái lehetnek hogy annak, hogyha mégis egy ilyen pár él ebben az országban. Ami a hatályt illeti, ez egészen nyitott a konferencia, és arra az eredményre jutott, hogy ők szorosabban meg kell fogalmaznunk, egyetemben meg kell fogalmaznunk ezt, és a tanácsban is nyitott. E, ez különböző javaslatok merültek fel a házasság személyes hatásaival kapcsolatban az egyes tagállamokban különböző elképzelések léteznek arról, hogy mi vonatkozik ez, és ezt komolyabban, egyértelműen meg kell határoznunk, hogyha végeredményben majd arról lesz szó, hogy ezek a személyes, a házasság személyes hatásai, kihatásai vagyonjogban szerepeljenek. Aztán a következő pont a többi több állampolgársággal rendelkező személy nem probléma. Az Európai Bíróságban volt egy olyan döntés, mely szerint van egy úgynevezett tényszerű állampolgárság. Az az állam, ahol az ember él, vagy ahova, ahova, ahova szorosabb kapcsolatok fűzik, hogyha valakinek több állampolgársága van, akár három is lehet egyes esetekben, Ismerek olyan izraelieket, találkoztam olyan személyel, akinek hat állampolgársága volt, hát ez is létezik. Nos, akinek több állampolgársága van, az minden állampolgársága szerinti államhoz fordulhat, a, ugyanis az Európai Bíróság döntését nem lehet egyes államokra lebontani ami a Ich denke, wir müssen das hier einfach streng Ami a, az olyan házasságokat, illetve eh, állítási kapcsolatokat illeti, ahol kettőnél több személy tömörül, eh, ott eh, ugye végig kell gondolnunk eh, a különböző élethelyzeteket. Nagy tagállamból érkeztem én, ahol léteznek ilyen kapcsolatok, és természetesen a nemzetközi magáni jog alapján előfordulhat az, hogy iszlám jogot alkalmazzák egy pakisztáni személy mondjuk a feleségeivel Németországba van lakik, az egyik feleségétől el akar válni, ez létezik, ez a német bíróságok is gyakorolják ezt a jogot, nem kell máshova utazni azért, hogy elváljon az egyik feleségétől, Németországban is létezik. Na most azonban hogy magyarázatot fűzek ehhez, hogyha valaki többszörösen házas, vagy többszörösen élettársi kapcsolatban él, akkor nem lehet azt mondani, hogy az első házasság érvényes, a többi feleséggel kötött házasság nem, az nem működik. Az összes ház, feleségre ugyanazt a jogot kell alkalmazni. És ez az rendelet univerzálisan egyetemesen alkalmazható, tehát előfordulhat, hogyha ezt a rendeletet alkalmazzák, egy, akkor egy előfordulhat, hogy Európában egy Európán kívüli jogrendet kell alkalmazni a bíróságokon, kollíziós normák léteznek, ugye, e, tehát, e, de az is lehet, hogy a mi európai vagyonjogunkat másút alkalmazzák, más bíróságokon, ez máshogy nem is működhet nem csak EU partnerségek vannak, kollíziós jog, felmerülés, ennek ez a következménye. A bejegyzett életási kapcsolatok esetében szeretnék utalni arra, hogy nem csak az egyneműek között van ilyen, hanem a de facto bejegyzett partnerségekről is van szó van itt, a tanácsban ez egy kis probléma, az, az egykori Jugoszlávia államaiban, Szlovéniában és januártól Horvátországban, illetve Katalóniában is, ha jól tudom, a legelső konferencián ezt mondták, van ilyen, ott ezek a partnerségek ezek nem regisztrált partnerségek, de mégis elismeri ezeket az állam, ezek az úgynevezett de facto partnerségek. Szlovénia, Szlovénia megpróbálja ezt is bevenni ebbe a rendeletbe, azonban mi el, tudatosan úgy döntöttünk, hogy csak a regisztrált partnerségeket vesszük föl. nemzeti jogban kell ezt megoldaniuk, majd meglátjuk, hogy Horvátországa mi lesz, Katalón, Katalóniában mi lesz, de most a de facto partner életási kapcsolatot nem vehetjük be ebbe a rendeletbe, mert ez már túl sok, túl komplikált lesz. Világossá kell tenni a kivételeket, ezen dolgoznunk kell, ez igaz, ezzel egyetértek. Minden mellett persze azt is el, bele fogalmazzuk, mint ahogy ez számomra egyetemű volt, hogy minden tagállam maga dönti el, hogy milyen típusú milyen típusú partnerségeket fogad el. Lichtenberg asszony által elmondottakról sokat vitáztunk a konferencián. Itt a vagyonjogi megállapodásokról, szerződésekről van szó, nem minden országban van ilyen. Németországban például utalnak arra, különböző partner, különböző tag, különböző állampolgárságú személyek házasság kötésénél utalnak arra, hogy közjegyzőhöz kell fordulni. Ez egy házassági szerződés is lehet érvénytelen. Előfordul, ugye, hogy 20 év házasság után az ember, emberek el akarnak válni, teljesen jogosan utaltak arra, hogy eh, olyan partnerek esetében, akik nemzetközi ehm, kontextusban élnek, különböző állampolgárságú személyek Belgiumban élnek, a belga közjegyzőnek azonban csak belga házassági szerződési mintája van, és más állampolgárságúak nem igaz, illetve a jegyző nem igazán érzi úgy, hogy fú, de nagy kedve van a házassulandók állampolgársága szerinti ország szerinti házassági szerződést készítsen, esetleg megteheti, de kétség esetén azt fogja javasolni, hogy az belga jogot alkalmazzák az házassági szerződésre. Azonban itt természetesen megfelelő házassági vagy, vagy partnerségi szerződéseket lehet kötni. Köszönöm. Köszönöm, Tán kolléga. Aztán majd szavazhatunk, de még itt van Berlinger kolléga pontja, az napirendi pontja, amit most akkor fel is hívnék. Luigi Berlinger kapja meg a szót. L'indicazione del Presidente. Elnök úr, nagyon gyors leszek. Ah, <clears throat> Iniciatíva. Itt egy kezdeményezésről van szó. Az Európai Biztosító Statútuma létrehozása tárgyában. Ez egy nagyon ellentmondásos eseménysorozat volt, és emlékeztetnék rá, hogy itt most egy első állásfoglalás tervezetet javaslunk, az Európai Parlament már szerepet vállalt az Európai Bizottság egy kezdeményezésében, annak érdekében, hogy hozzuk létre az Európai Biztosító statutumát. Nagyon hosszú ideig feküdt ez az anyag, a bizottság javaslata itt a parlamentnél. A parlament több ízben kedvezően foglalt állást az Európai Biztosító Statutumának létrehozása mellett, és aztán az történt, hogy a tanács szilárd ellenállása miatt az Európai Bizottság visszavonta ezt a szöveget. Tehát ez a szöveg már nincs itt nálunk. Most ezzel az állásfoglalással úgymond újra életre akarjuk kelteni ezt a statutumot itt a parlamentnél. A parlament a bizottság általi visszavonást követően is több ízben állásfoglalt egy ilyenfajta megoldás mellett. Miért is akarjuk újra felvetni ezt a kérdést? Nos, azért, mert a feltételek megváltoztak. A nehézségek egyik oka a kelet-európai országokban rejlett, ahol nem léteznek ilyenfajta biztosító társaságok. Aztán a belső rendszerek megváltozása miatt megváltozott a helyzet időközben, tehát ezek az országok annak idején nem akartak ilyen irányba elmozdulni, mivel nem léteztek megfelelő struktúráik. Aztán voltak más okai is annak, hogy az európai politikai keret megváltozott, különösen az, itt például Olaszország példájával élhetnék, de Franciaország példáját is felvethetném. Nos, tehát Olaszországban például az állam részéről a beavatkozás az egészségügyi ellátás vagy szociális ellátás területén kiüresedett, elveszítette a, köz, a biztosító társaságok elveszítették ilyenfajta funkciójukat. Most viszont a polgárok kezdeményezésére létrejöttek egyfajta szövetségek, kölcsönös segítségnyújtás céljából, sokkal gazdagabb tartalommal történik ez, mint amikor a bizottság visszavonta a szövegét. És ezek az intézmények nagyon jelentős eredményeket értek el a szociális gazdaságban. Különösen a válság időszakában a polgárok közötti szolidaritás formái beindítanak egy szolidaritási mechanizmust, <clears throat> amely lendületet ad a szociális gazdaságnak, és ez hozzájárulhat az európai növekedéshez az egyes tagállamokban az úgymond általános vagy szokásos gazdaság mellett. Ez nem alternatívája a szokásos gazdaságnak, hanem azt kiegészíti. Ugyanakkor a társasági jog különböző szempontjaival is foglalkoztunk időközben, hiszen ide tartoznak a biztosító társaságok és a szövetkezetek is, és most egy új feltétel is felmerült, az új szerződésben ugyanis vannak hatásköri elemek e tekintetben, amelyek indokolhatják a parlament ez irányú kezdeményezését. Megszületett egy tanulmány a bizottság, a foglalkoztatásügyi és szociális szakbizottság részéről itt a parlamentben, amely a szociális szolidaritás problémájával foglalkozott 2011-ben, és újra felveti ezt a kérdést. Nagyon sok állásfoglalás született a tárgyban itt a parlamentben. Az első probléma tehát, hogy az, ugyanez a szakbizottság megbízásba adott egy tanulmányt, amely ezzel a tematikával foglalkozik. Mindezen okok miatt azt hiszem, hogy elérkezett az ideje annak, hogy újra felvessük ezt a témát, különösen a bizottság irányában. Mi is itt a nehézség az, hogy az egyes tagállamokban nagyon-nagyon különböző tapasztalatok vannak ezen a területen, és az azt jelenti, hogy nem könnyű létrehozni egy európai biztosítót, illetve az európai biztosító statutumát. Melyik politikai irányvonalat képvisel ebben a kérdésben? Nos, ebben a keretben szükség van arra, hogy válaszoljunk a lakosság ezen szolidaritási igényére, hiszen ez az európai társadalom egyik erőssége, ugyanakkor a gazdaság egyik erőssége is. Itt nem csupán a szolidaris szellemről van szó, hanem arról is, hogy olyan feltételeket teremtünk, amelyek hozzájárulnak a fejlődéshez, és most meg kell tehát találnunk az Európai Biztosító Társaságával kapcsolatos megoldást, ahol létezik a legnagyobb közös nevező, és egy olyan megoldást kell találnunk, amely a kölcsönösség elképzelését megőrzi. Nem szabad a magánbiztosítók vagy a biznesz az üzleti célú megoldások irányába elfordulnunk. Nem akarjuk ezeket a szabályokat változtatni, sem pedig az egyes tagállamok saját jogát e tekintetben. Viszont az is hiba lenne, hogyha nem vetnénk számot ezzel a jelentős erővel Európában, amely emberi szempontból és gazdasági szempontból is nagyon fontos tényező. Nem akarom tovább vesztegetni az idejüket. Ezen állásfoglalásra, tehát az a célunk, illetve az abból a tényből születik, hogy találjunk egy legnagyobb közös nevezőt, amely nem avatkozik bele túlságosan az egyes tagállamok jogrendjébe. A nagyon gyors kritérium felsorolást hadd ejtsem meg. A kölcsönösség azt feltételező, hogy nem lehetnek részfényesek, akik hasznot húznak az ilyenfajta társaságok működéséből, itt csupán támogatásról van szó. Ennek egy demokratikus struktúrának kell lennie, demokratikus irányítással kell rendelkeznie, amely megerősíti a welfare ágazatát, amely az állam beavatkozásától is függ, tehát ez nem váltja fel, ezek a társaságok nem váltják fel az állami biztosítást, csupán kiegészítik azt. Ugyanakkor itt van még, vannak még egyfajta demutualizációs tendenciák, és az ellen kell szegülnünk. A 352-es és a 114-es cikkekre utalhatok itt az EOMS-ben. Hogyha nem sikerül elérnünk a célunkat, hogy egy szilárd alapokon létrejövő európai biztosítót létrehozunk, illetve ennek a statútumát. Nos, jó magam, azt javasolnám mindenképpen, hogy a parlament vállaljon kötelezettséget ezen a területen, de hogyha nehézségeink támadnának, akkor hivatkozhatunk erre a 114-es cikkre, és más együttműködési formákat javasolhatunk határokon átnyúló vagy európai jelleggel. Ami viszont a lényeg, hogy semmiképpen sem létezhetünk tovább európai biztosító társaság nélkül, ez a dolog lényege. Köszönöm szépen, Régner kolléga. Nagyon röviden, tudom, mindenki a szavazásra vár, szeretném kiemelni azt, amit Berlinger úr elmondott, most a tanács nem szereti ezeket a társasági formákat, ezek idegenek számára. Nekünk előre kellene lépni ezt a kis növénykénket, palántánkat öntözgetni, gondozni kellene, figyelembe véve persze az a jogot, ahogy azt Bellinger úr is javasolta. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. A leadási határidő 2012. november 20-a. Köszönöm a jelentéstevőnek, most pedig rátérünk a 21-es pontra, amely az első szavazás. Zjevka kolléga jelentése, meg is adom neki a szót. Tessék, Tadeus! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Ma egy két éves munkafolyamatot zárunk le. Nagyon is érdekes rendeletről van szó, Brüsszel egyről. Azt hiszem, hogy sikerült valami rendkívülit elérnünk, méghozzá azt, hogy a rendeleten munkálkodva nem öntöttük ki a fürdővizet a babával együtt, hanem valóban a céljaink értelmében eh, haladtunk előre. Azt értük el, amit a parlament és a bizottság akart. Köszönöm a kiváló együttműködést, nem mindig volt könnyű, voltak vitás pontok, ahol sokáig kellett gondolkoznunk, részletesen ki kellett fejteni a véleményünket, de sikerült kompromisszumra jutni a parlamenttel és a tanácssal, és ma itt van ugye a szavazólista, egy egységes szöveget mutatunk be, ez a legjobb lehetőségekhez képest, a, amit el tudtuk kérni, ez a legjobb. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, minden kollégának, aki együttműködött velem, és az árnyék előadóknak, Wikström asszonynak, Lichtenberger asszonynak, Régner asszonynak. Az együttműködés kiváló volt, köszönöm szépen a bizottságnak, a bizottsági titkárságnak. Nem volt könnyű a munka, a feladat. A siker az együttműködésnek köszönhető. Most jön az utolsó lépés, a szavazás. Kérem támogatásokat. Köszönöm szépen. Nagyon röviden Hefner úr és Régner asszony kész de nem vitát nyitunk, szavazunk, Hefner kolléga. Nem látok lehetőséget arra, hogy máshol megtegyem ezt. Technikai kérésem van, nincsen szavazókártyám. Üm, gyakorlatilag egy kis torna gyakorlatot folytattam, föl leszaladtam a lépcsőkön, mert keresgéltem a szavazókártyát. Kérem szépen a 27-es pontról ne szavazzunk, a bizottságban vitára kellene bocsájtani. Mi szeretnénk vitát. A 27-es napi rendi pontnál majd erre kitérünk. Köszönöm szépen. A szavazókártyával hát utána kell néznünk. Majd valahogy kiszámoljuk. Jó, hát megnézzük majd. Most pedig Régner kolléganő, elfelejtettem. Nagyon röviden, Szjevka úrnak nagyon szépen köszönöm a kiváló együttműködést egy olyan témában, ahol nem mindig volt könnyű közös nevezőre jutni, a tanácsnál sem mindig volt könnyű dolgunkat, de együttműködtünk nagyon is konstruktívan. Ha megengedik, egyszerre még arra, még arra szeretnék utalni, ami az Európai Bizottság recast módszerét illeti, hát most ennyiben hagynám a megjegyzésemet. Köszönöm szépen, Wikström asszony, tessék. Még valamit mondani szeretnék? Ez egy fontos szavazás, a Brüsszel egy, az egy nagy és fontos dosszié, és csatlakozni szeretnék az elhangzottakhoz, és Tadeusnak nagyon szépen köszönöm, keményen dolgozott ezen a dosszién, és nagyon is sokáig foglalkozott ezzel a témával. Az ő ügyessége, érzékenységek nélkül nem érhettük volna ezt el. Köszönöm szépen. Jó, köszönöm szépen. Akkor most szavazzunk a Zjevka jelentésről. A 121-es kompromisszum mellett ki van, kérem jelezze. Ellene? Tartózkodás? Elfogadva. Akkor rátérünk a két zárószavazásra, az egész jelentésről, elektronikusan az újházi gyakorlat, majd jelezzen. Hefner úr, a szavazást megnyitom. 19, igen, nincs nem és nincs tartozkodás. Elfogadva gratulálunk a jelentéstevőnek. A jogalkotási állásfoglalásról még egyszer szavazunk. A szavazást megnyitom. Ugyanaz az eredmény, 19 igen szavazat mellett elfogadtuk. Akkor a következő a Lichtenberger jelentés. Lichtenberger asszony a szó. Mielőtt elkezdünk szavazni, tiszta szívből köszönöm árnyék előadóimnak a kiváló munkát. Nagyon konstruktívan tudtunk dolgozni az érintett kérdésekkel, és nagyon sok kompromisszumot tudtunk elérni. Vizierka úr, Göringe asszony, Taylor úr, kiváló kollégák voltak. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a segítségét. Dankeschön. Gut. Köszönöm szépen. További hozzászóló nincs, akkor szavazzunk. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás, Peti egy mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, Peti 23, csak az első mondat mellette, ellene, tartózkodás. Afkó 11, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 13, Afkó mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Afkó 14, mellette, ellene, tartózkodás. Azt hiszem, hogy elutasítva, Afkó 11 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Afkó 4 mellette, ellene, elutasítva, AFKO 5 mellette, ellene, elfogadva, egyes kompromisszum mellette, ellene, elfogadva, hármas mellette, ellene, elfogadva, feti 14 mellette, ellene, elfogadva, kettes kompromisszum mellette, ellene, elfogadva, Peti 20 mellette, ellene, elfogadva. Peti 24 mellette, ellene, elfogadva. Peti 25 mellette, ellene, elutasítva. Afkó 6 mellette, ellene, elfogadva. Afkó 7-es mellette, ellene, elfogadva. Peti 2 mellette, ellene, elfogadva. Peti 3 mellette, ellene, elfogadva. Peti négy mellette, ellene, elfogadva. Peti öt mellette, ellene, elutasítva. Peti hat mellette, ellene, utolsó volt a többség, tehát elutasítva. Peti hetes mellette, ellene, elutasítva. Peti nyolc mellette, ellene, elfogadva. Peti kilenc mellette, ellene, elfogadva. Peti 10 mellette, ellene, elfogadva. Peti 11 mellette, ellene, elfogadva. Peti 12 mellette, ellene, elfogadva. Peti 18 mellette, ellene, elutasítva. Peti 19 mellette, ellene, elfogadva. Afkó 10 mellette, ellene, elfogadva. Ötös Zjevka mellette, ellene, elfogadva. Afko egy mellette, ellene, elfogadva. Afko három mellette, ellene, elfogadva. Hatos mellette, ellene, elfogadva. Peti 22 mellette, ellene, elutasítva. Az Ivka a hetes mellette ellenem elfogadva. Az egész jelentésről elektronikusan szavazunk. Er hat eine Karte, super, okay. Einundzwanzig. 21 leadott szavazat, 20 igen, egy tartózkodás ellenszavazat nincs, elfogadva. Köszönjük szépen, és gratulálunk a jelentéstevőnek, asszonynak. Gallo asszony jelentése. Itt, úgy látom, nincs itt a jelentéstevő asszony, de szerintem mégis meg tudjuk oldani. Na, akkor nézzük csak. Kult 1. Mellette ellene, elfogadva. Kult B mellette, ellene, elfogadva. Kult C mellette, ellene, elfogadva. Kult D mellette, ellene, elfogadva. Kult E mellette, ellene, elutasítva. Kult F mellette, ellene, elfogadva. Egy mellette, ellene, elfogadva. Kettes mellette, ellene, elfogadva. Ötös kasztex mellette, ellene, elfogadva. Hatos mellette, ellene, elfogadva. Kód kettő mellette, ellene, elfogadva. Hetes mellette, ellene, az első volt a többség elfogadva, nyolcas kasztex mellette, ellene, elutasítva. kút egy mellette, ellene, elfogadva. Egyes kompromisszum mellette, ellene, elfogadva. 13-as mellette, ellene, 14-es mellette, ellene, elfogadva. kút 3 mellette, ellene, elfogadva. 15-ös mellette, ellene, elfogadva. Kettes kompromisszum mellette, ellene, elfogadva. 19-es mellette, ellene, elfogadva. Hármas kompromisszum mellette, ellene, elfogadva. Záró szavazás elektronikusan. Mindenkinek megvan a kártyája, a szavazás megnyitom. Jetzt, yeah. Fehlt Fehlt noch einer. Einer hat nicht gedrückt. Will er nicht. Dann schließen wir jetzt. Nem akar valaki? Na, akkor zárjuk le. 20 igen, tartozkodás nincs, nem szavazat nincs. És meg rasszony, ő nem nyomta meg a gombot. Meg zöld volt, azt gondoltam, hogy nem kell. Én mellette vagyok. Akkor 21, igen, tartózkodás nincs, nem szavazat nincs, rendben, köszönöm. Jó, dann haben wir den Bericht. Következő, Gáló jelentés. Kett második gáló jelentés. Az első módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, kettes mellette ellene, a hármas mellette ellene elfogadtuk, négyes mellette ellene elfogadtuk, első kompromisszum mellette ellene elfogadtuk, 17-es mellette ellene elfogadtuk. Hetes mellette, ellene, elfogadtuk. Nyolcas mellette, ellene, elfogadtuk. Tizennyolc mellette, ellene, elfogadtuk. Kilenc mellette, ellene, elfogadtuk. Tíz mellette, ellene, elfogadtuk. Tizenegy mellette, ellene, elfogadtuk. Tizenkilenc mellette, ellene, elfogadtuk, 12 mellette, ellene, elfogadtuk, 20 mellette, ellene, elfogadtuk, 21 mellette, ellene, elutasítva, kettes kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk, 23-as mellette, nem, nem, oka fogyott, én hibám, 3-as mellette, ellene, Elfogadtuk. Elnök úr, a 25-ös, 26-os visszavonjuk. Jó, visszavontuk, nagyon jó. 27-es mellette, ellene, elfogadtuk. 15 mellette, ellene, elfogadtuk. 28 mellette, ellene, elfogadtuk. Zárószavazás, elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. 22 abgegeben. 22-en szavaztak, 20 mellette, ketten ellene. Nincs ellenvetés, illetve tartózkodás, elfogadtuk Gárgáni jelentés. 25-ös napi rendi pont a közbeszerzésről. Kolléga Gáni. Gárgáni úr. Presidente, anch'io sotto. Elnök úr, jó magam is kiemelném ezen irányelv, közbeszerzési irányelv fontosságát. Azt hiszem, hogy fontos ez munkánk, munkáink folyamatában, mert úgy vélem, hogy ennek révén garantálni tudjuk a jobb átláthatóságot a belső piacon, illetve az innovációt, és azt hiszem, hogy az átláthatóság jellemzőivel, amit kiemeltünk ebben az időszakban, tudjuk mindezt megtenni. Azt hiszem, hogy hónapokon hát kemény munkát végeztünk ezzel az anyaggal kapcsolatban. Végezetül kiegyensúlyozott eredményre jutottunk itt a szakbizottságban, hosszasan átgondolt kompromisszumokkal, amelyek bizonyosan javítják az Európai Bizottság munkáját. Köszönetet szeretnék mondani különösen az elnyék jelentéstőlöknek, Kofferati Taylor és Lichtenberger, valamint Kárim Massaka és Speroni képviselőknek, akikkel sok ízben eszmét cseréltünk. Marad egy olyan pont, amivel kapcsolatban még el kell gondolkodnunk, és reméljük, hogy ezt ma délelőtt megtesszük. Ez a 71-es cekk, és ezzel kapcsolatban egy szóbeli módosítót szeretnék majd benyújtani. Az összes többi pontot illetően azt hiszem, hogy azt mondhatom a kollégáknak, hogy egyensúlyra sikerült jutnunk. Az egyetlen ajánlás, amit a kollégák felé megfogalmaznék, az az, hogy itt jogi szakbizottságként véleményt fogalmazunk meg a módosítók esetében, illetve a vélemény esetében az a cél, hogy egy semleges véleményt tudjunk megfogalmazni az illetékes szakbizottság felé. Azt hiszem, hogy szakbizottságunk sajátossága és egyben öröksége is ez. Köszönöm szépen, Gárgáni kolléga. Kezdjük most a szavazással. 29-es mellette, ellene, elfogadva, 30 mellette, ellene, elfogadva 31 mellette, mellette, ellene. Nem volt egyértelmű, kérem, emelj fel a kezüket, 31 mellette, ellene, 32-es mellette, ellene, 33-as mellette, ellene, elfogadva 34-es mellette, ellene, elutasítva 35-ös mellette, ellene, elutasítva 36-os mellette, ellene, elutasítva 37-es és 38-as mellettük, ellenük, elutasítva 39-es mellette, ellene, elutasítva 40-es mellette, ellene, elutasítva 41-es mellette, ellene, elutasítva 42-es mellette, ellene, elutasítva 43-as mellette, ellene, elutasítva 4-es kompromisszus mellette, mellette, kérem emeljük fel a kezüket, ellene, az első tűnt többnek, de ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom az elektronikus szavazást. 14 dafür, 6 dagegen. 14 mellette, 6 ellene, két tartózkodás mellett. 44-es mellette, ellene. Elektronikusan ellenőrizzük, mert készfelmelésre hát tekinthetetlen a helyzet. 14 8 arányban elfogadtuk. Ötös módosító mellette, ellene, elfogadva. 45-ös mellette, ellene, elfogadva. 46-os mellette, ellene, elfogadva. 47-es mellette, ellene, elutasítva. 48-as mellette, ellene, elutasítva. 49-es mellette, ellene, ezt felül kell vizsgálnunk. 49-esről megnyitom az elektronikus szavazást. 12 mellett, a 10 ellene. Nincs tartózkodás, elfogadtuk 50-est, 51-est vissza, mondták 52-es mellette, ellene. Megint a 10-12 többség volt, elfogadtuk 53-as mellette, Elfogadtuk, igen, de ellenőrizhetjük az 52-est elektronikusan. Elfta fürc. 11 mellette, 10 ellen egy tartózkodás mellett elfogadtuk. 53-as kofferelti mellette ellene. A többség ellene volt. 5-ös kompromisszumos mellette ellene elfogadva. 54-es Kofferetti mellette, ellene elfogadva. 55-ös mellette, ellene elutasítva. 57-es mellette, ellene elutasítva. 58-as mellette, megnézhetjük az előzőt, de egyértelmű volt. Céndo. 10 mellette, 12-en ellene. Gárgáni úrnak igaza volt, elutasítva. Nekem volt igazam, elutasítva. Komfort. Előfordul. 58-as kofferáti mellette, ellene, elutasítva 59-es mellette, ellene, elutasítva 60-as mellette, ellene, elutasítva Hetes mellette ellene elfogadva. Nyolcas mellette ellene elfogadva. 61-es mellette ellene elfogadva. 62-es mellette ellene elfogadva. 63-as mellette, ellene, elutasítva 64-es mellette, ellene, elutasítva 65-ös mellette, ellene, elutasítva 66-os mellette, ellene, elfogadva 67-es mellette, ellene, elfogadva 68-as mellette, ellene, elutasítva 69-es mellette, ellene, elfogadva 70-es mellette, ellene, elutasítva 71-es mellette, ellene, elutasítva 72-es mellette, ellene, elutasítva 73-as mellette, ellene, elutasítva 74-es mellette, ellene. Azt mondanám, hogy elfogadtuk, de ellenőrizzük elektronikusan 74-es. Ja, elfter 11-en mellette, 11-en ellene, ebben az esetben viszont elutasítottuk. 75-ös ös Kofferelti mellette, ellene, elutasítva. 76-os mellette, ellene, elektronikus szavazás következik, nem volt egyértelmű. Elf dafür. 11 mellette, 10 ellene egy tartózkodás mellett elfogadtuk. 77-es kofferáti mellette, ellene. Egyértelműen elutasítottuk. 6-os kompromisszumos mellette, ellene elfogadva 78-os, 79-es mellette, ellene elutasítva 80-as mellette, ellene, elutasítva 9-es mellette, ellene, elfogadva 81-es mellette, ellene, elfogadva. Következzék a hetes kompromisszumos, itt van egy split volt, első rész mellette, melle, ellene, elfogadva. Második rész mellette, ellene, ezt is elfogadtuk. Aztán most átlépünk a 95-ösre mellette, ellene elfogadva. 104 mellette, nem, 8-as kompromisszumos elnézést mellette, ellene, elfogadva. Most jön a 104-es, mellette, ellene, elutasítva. 105-ös mellette, ellene, elutasítva. Aztán itt van a 106-os, egy szóbeli módosítóval Gárgáni kolléga fogja ezt előadni, illetve ez már szerepel a szavazó listán. 71, e A 71-est illetően elnök úr, nos, itt szeretnék erre egy kis időt szánni, mert ez a szóbeli módosító, amit én javaslok, ezt szeretném felolvasni, hogy aztán ezt mindenki megérthesse. A tagállamok itt az al- és fővállalkozók közötti problémáról van szó, tehát a közös felelősségről, amivel kapcsolatban találtuk egy megállapodást. Tehát a tagállamok a közbeszerzés során korlátozzák az alvállalkozás lehetőségét maximum eh, három vertikális alvállalkozóra, ezt illetően egyetértésre jutottunk. Ez eh, nem befolyásolja a tagállam jogalkalmazását, amely szigorúbb esetleg ebben az esetben, hogyha vannak szigorúbb jogszabályok, amelyek eh, csak két alvállalkozóra korlátozzák ezt a lehetőséget, vagy egyre, az meg kell, hogy maradjon. A második pont, ez az irányelv nem befolyásolja a tagállami jogszabályokat, amelyek szabályozzák a a fő, illetve alvállalkozó felelősségét. Úgy vélem, hogy ezt a módosítót valamilyen módon kompromisszumos módosítónak tekinthetjük, mert aki úgy véli hozzám hasonlóan, hogy itt együttes felelősségről van szó a fő és alvállalkozó között, Nos, ez nem lehet definitív módon létező, hiszen a fő, illetve alvállalkozó közötti szerződés egy magánjogi szerződés, amelyet a különböző tagállamok másként szabályoznak. Hogyha magánjogi szerződésről van szó, akkor van egy megállapodás két fél között, két személy, két vállalkozás között, és az állam természetesen itt nem írhat elő dolgokat. Tehát mi azt mondjuk, hogy az irányelv nem befolyásolja ezt az együttes felelősséget, ugyanakkor utal a tagállamok jogszabályaira. Szeretném ezt a szempontot kiemelni, mert azt hiszem, hogy nagyon fontos ez. Fontos, hogy legyen egy együttes felelősség a fő és alvállalkozó részéről, általános és kompresszív értelemben. Azt hiszem, hogy ha Viszont így jelennénk el, akkor minden tagállamban egyre több jogvita lenne, és nem lenne világos a jogszabály. Tehát kérem, hogy a módosítómat vegyék tekintetbe, mert én ezt kiegyensúlyozottnak ítélem. Köszönöm. Ennek vannak-e kifogások a szóbeli módosítóval szemben? Taylor képviselő jelentkezett. To the oral amendments. Az ALDE csoport ellenzi ezeket a szóbeli módosítókat. Gut, dann haben wir einen Widerspruch. Dann... Akkor van tehát egy ellenvetés akkor így nem lehet szavazni. Lichtenberger mondja. Én csatlakozom ehhez az ellenvetéshez. Egy is elegendő, mondja az elnök, akkor nem tudunk szavazni, akkor az eredeti verzióban szavazunk a konferált javaslatról, ki van mellette. Ellene? Az utóbbi volt a többség, elutasítottuk. Aztán nézzük a 107-es Taylor mellette, ellene nem volt egyértelmű, tehát 107-es Taylor, kérem emeljék fel a kezüket. Elnézést, elektronikusan szavazunk. Elektronikusan szavazunk a 107-es Taylor féle módosítóról. Még egy szavazat hiányzik. Ja, schließen wir jetzt eben mit 21, auch gut. 21-en le is zárjuk, 21-en mellette ellenszavazat nem volt, tartózkodás sem, mert tökéletes. Hát, hogyha készfelmés is ilyen egyértelmű lenne, 108-as koferáti mellette ellene elutasítva. 109-es koferáti mellette Berlinger kolléga kap szót. Kofferáti kolléga, aki elnyékjelentéstevő a szocialista frakció részéről, az IMKO szakbizottságban szavaz egy másik témával kapcsolatban, tehát személyesen nem tud itt most jelen lenni. Azt ajánlotta nekem, hogy emeljem ki a nevében, hogy nem csupán megtartja ezt a módosítót, hanem azt ajánlja minden kollégának, hogy szavazzanak mellette das nehmen wir dann so. Ezt tudomásul vesszük, mondja az elnök. A kollégák persze maguk kell, hogy döntsenek erről. Szavazzunk. A 109-esről szavazunk, ki van mellette, kérem emelje fel a kezét, ellene. Az utóbbiak voltak többségben. Sajnos úgy tűnik, hogy a szakbizottság nagy része nem követik a Ferete úr ajánlását. 110 mellette ellene, elutasítva 12-es jelentéstevő részéről mellette, ellene, elfogadva 111-es Peroni mellette, ellene, elutasítva 112-es mellette, ellene, elfogadva 113 szintén az enyém mellette, ellene, szintén elfogadtuk 114 mellette, ellene, elfogadtuk 115 mellette, ellene, elfogadva 9-es kompromisszumos mellette, ellene, elfogadva 117-es mellette, ellene. Azt mondanám, hogy az előbbiek voltak többségben, de ellenőrizzük a 117-est elektronikusan. Elektronikus szavazás következik. 12 dafür, 10 dagegen. 12 mellette, 10 ellene, elfogadtuk. 118-as mellette, ellene, elutasítva. 10-es kompromisszumos mellette, ellene, elfogadva. 13-as mellette, ellene, elfogadva. 14-es mellette, ellene, elfogadva. 121-es mellette, ellene, elfogadva. Ellenőrizzük a 121-est. Immer noch einer. Még hiányzik egy szavazat, most megvan az összes. 12 mellette, 10 ellene, ugyanaz a többség, mint az, az imént. 122-es mellette, ellene, elfogadva. 123-as mellette, ellene, azt mondanám, hogy megint a 12-10-es többséggel elfogadtuk. 15-ös mellette ellene ez se volt világos. Úgy tűnik, hogy a többség ellene van. Ellenőrizzük a 15-öst. Elf 11, 11 arányban elutasítottuk 124-es mellette. Ellene ez sem világos. 124-es, kérem szavazzanak. Zwölf zu 10, also 12 auf... 12-10 arányban elfogadtuk. ös mellette ellene az utóbbiak voltak többségen elutasítottuk, 126-os mellette ellene elfogadva. 127-es mellette, hát ez okafogyotte vált, 16-os mellette, ellene, ellenőrizzük ezt is, 16-os elektronikus szavazás következik. Genau, 12 Igen, pontosan 12-10 arányban elfogadtuk 17-es mellette, ellene elutasítottuk. 18-as mellett, ellene, a többség ellene volt, elutasítottuk. Egyes mellette, ellene, elfogadva. 19 mellette, ellene, elutasítva, de egyébként is okafogyott tevelt. 20-as mellette, ellene, elfogadva. Egyes kompromisszumos mellette, ellene, elfogadva. Hármas mellette, ellene, elfogadva. 23-as, 24-es mellette, ellene, elutasítva. Kettes kompromisszumos mellette, ellene, elfogadva. Hármas kompromisszumos mellette, ellene, elfogadva. 27-es mellette, ellene, elutasítva 28-as mellette, ellene, elfogadva a jelentés egészéről elektronikus szavazás következik. Elnézést, Berlinger kolléga még szólásra jelentkezett. Nekem is hozzá kell fűznöm, hogy a szocialista frakció iránymutatása nagy részben attól függött, hogy elfogadjuk-e a nagyon fontos alvállalkozással kapcsolatos módosítót, mivel nem fogadtuk el ezt a módosítót, tehát ez a rendelkezés nem került be a szövegbe, ez ahhoz vezetett, hogy a szocialista frakciónak ellene kell szavaznia ezen intézkedésnek. Elnök, tudomásul vesszük ezt, most a vélemény egészéről elektronikus szavazás következik. Ez 13 Ja-Stimmen, 9... 13 igen, 9 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadtuk ezt a Gergáni anyagot. Fosz kolléga kérésére most a jogalapokat előre vesszük. Van-e kifogás ezzel szemben? Mindenkinek ugyanez a problémája. Az gibt Einwendung, schließlich Jó, akkor van ellenvetés, ha jól látom. Akkor folytatjuk a szavazást. Második Gárgán jelentés. Jetzt ist Amendment 26. Dafür 26-os mellette, ellene, elfogadva. Kettes mellette, ellene, elfogadva. Hármas mellette, ellene, elfogadva. 27-es mellette, ellene, elutasítva. 28-as mellette, ellene, elutasítva. 5-ös kompromisszumos mellette, ellene, elfogadva. Aztán az 5-ös mellette, ellene, elfogadva. 29-es mellette, ellene, elutasítva 30-as mellette, ellene, elutasítva 31-es mellette, ellene, elfogadva 32-es mellette, ellene, elutasítva 35-ös mellette, ellene, elutasítva 36-os mellette, ellene, elfogadva 37-es mellette, ellene, elutasítva 6-os kompromisszumos mellette, ellene, elfogadva. Hatos mellette, ellene, elutasítva. 39-es mellette. Gárgáni kolléga, 39-es. Mikrofon nélküli hozzászólást hallottunk. Knopfdrück. Okay. Chiedo se possibile una votazione sul... hogy a hatosról lehet elektronikusan szavazni. Tun wir, wir wiederholen sechs. Akkor megismételjük a hatosról elektronikusan szavazunk. Fehlt noch einer. Hiányzik egy szavazat. Akkor most lezárjuk a szavazást. 10 mellette, 11-en ellen elutasítva. Aztán nézzük a 39-est konferáti mellette, ellene, elutasítva. 40-es mellette, ellene, elutasítva. 41-es mellette, ellene, elutasítva. Hetes mellette, ellene, elfogadva. 42-es mellette, ellene, elfogadva. 8-as mellette, ellene, elfogadva. 9-es mellette, ellene, elfogadva. 43-as mellette, ellene, elutasítva. 44-es mellette, ellene, elutasítva 45-ös mellette, ellene, elutasítva 46-os mellette, ellene, azt mondanám, hogy elfogadtuk, de elekt, ö, ellenőrizzük elektronikusan a 46-os száradnak. 22 dafür. 22 mellette ellenszavazat nincs. Hát ez volt a maximum az egy értelműség. 10 mellette ellene elfogadva. 47 mellette ellene. Szintén elfogadtuk. 48-as mellette ellene. Elfogadva. 49-es mellette ellene. Elfogadva. 7-es kompromisszumos első rész mellette ellene elfogadva a második rész mellette, ellene, elfogadva. Hatvanhatos mellette, ellene, elfogadva. 75 nem, 8-as kompromisszumos mellette, ellene, elfogadva. 75-ös, koferáti mellette, ellene, elutasítva 76-os mellette, ellene, elutasítva 77-es szóbeli módosítóval, ez nincs megírásban, kolléga Gárgáni. Ugyanez Spricht, also stimmen wir über 77. Tehát a 77-es Kofferetiról eredetiben szavazunk, aki mellette van, az kérem emelje fel kezét, ellene. Az utóbbiak voltak többségben, elutasítottuk tehát. 78-as télőr mellette, ellene, elfogadva. 79-es Kofferáti mellette, ellene, elutasítva. 81-es mellette, 80-as? Teljesen igaz, 80-as mellette, ellene, elutasítva. 81-es mellette, ellene, elutasítva. 12-es mellette, ellene, elfogadva. 9-es kompromisszumos mellette, ellene, elfogadva. 83-as mellette, ellene, elutasítva. 10-es kompromisszumos mellette, ellene, elfogadva. 85-ös mellette, ellene, elutasítva 86-os mellette, ellene, elfogadva 87-es mellette, ellene, elutasítva 13-as mellette, ellene, elfogadva 14-es mellette, ellene, elfogadva 15-ös mellette, ellene, elfogadva 88-as ezzel elintéztük, 89-es mellette, ellene, elutasítva 90-es mellette, ellene, még egyszer 90-es mellette, ellene, elfogadva 16-os mellette, ellene, elutasítva 1-es kompromisszumos mellette, ellene, elfogadtuk 17-es mellette, ellene, elutasítva. Egyes módosító két részben. Első rész mellette ellene elfogadva. Második rész mellette ellene elutasítva. Kettes kompromisszumos mellette ellene elfogadva. 21-es kofferáti mellette ellene elutasítva hármas kompromisszumos mellette, ellene, elfogadva négyes kompromisszumos mellette, ellene, elfogadva 24-es koferáti mellette, ellene, elutasítva 25-ös koferáti mellette, ellene, elfogadva Zárószavazás következik. Berlinger kolléga ugyanezt a nyilatkozatot kívánja tenni? Igen, ugyanezt, mint amit az imént tettem, ellene szavazunk. Elnök, szintén tudomásul vesszük, elektronikusan szavazunk a vélemény egészéről. 13 dafür, 9 13-an mellette, 9-en ellene, tartózkodás nem volt, gratulálok Gárgáni kollégának. Most pedig áttérünk egy levélhez a petíciós szakbizottsághoz a Kempen ügyel kapcsolatban. Hefner úr szeretne hozzászólni, tessék. Igen, elnök úr, köszönöm. A frakcióm nevében azt kérem, hogy, az, e- hogy erről a levél tervezetről szóló szavazást halasszuk el megint csak, hogy így lehetőséget biztosítsunk arra, hogy a véleménytartalmát megvizsgáljuk a szakbizottságban. Ha kívánja az elnök úr, akkor a tartalomra is kitérhetek, de úgy látom, hogy erre nincs szükség. Rédner asszony, tessék. Nagyon sokat vitáztunk a témában, részletesen vitáztunk, úgyhogy én azt kérem, hogy szavazzunk most. Szüjevka úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyetértek eh, Rédnár asszonynal, nincs már miről beszélni, nagyon részletesen megbeszéltük, mindenki tudja, hogy miről van szó, és milyen döntéseket hoztunk. Hefner úr, még egyszer. Azt gondoltam, hogy nem kell belemennem a tartalomba, de úgy látom, hogy eh, ellen, eh, félreértés van, amit megoldhatunk. A vélemény nem arról szól, de, de a, a vélemény nem a petíció tartalmára vonatkozik, hanem a vélemény egyértelműen más tényállásokra utal. Három korábbi petíciót vonnak ebbe bele, arról van szó, hogy a tényállásról már beszéltünk, illetve az Európai Bíróság döntéséről beszélünk. E, mind ez nem felel meg annak a ténynek, amiről sokan gondolják, hogy a levél szól. Nos, a probléma, ez a levél nem arra a problémára vonatkozik, amire eredetileg a címe szerint vonatkoznia kellene. külön különbséget kell tenni az általános ipar és kereskedelmi kamarák között, Németországban, Ausztriában kötelező érvényű tagságban, tehát kötelező a tagság ebben. Másik oldalon pedig vannak a kézműves kamarák, illetve a kamarai tagsággal nem rendelkező szakmák. Itt utal az Európai Bíróság például az állatorvosok kamarájára, amely a szakma gyakorlásához való hozzáférést szabályozza, és ez azonban nem érvényes az ipari és kereskedelmi kamarára. Én szerintem ezért kellene a véleményt meg változt, változtatni. Elnök, hát én kitérhetnék erre, és nagyon jól ismerem a témát, mert én írtam a levelet, de most ezt nem fogom megtenni, mert nagyon sokat vitázunk már el a kérdésről, majd később a petíciós bizottságban úgyis folytatódik a téma, átadjuk a véleményt a petíciós bizottságnak, és akkor úgyis folytatódik. Hefner úr javaslatáról beszélünk. Ki támogatja, ki támogatja az elhalasztást? Ki támogatja az elhalasztást? elhalasztás. Ki ellenzi az elhalasztást, a többség ellenzi az elhalasztást, akkor ezzel elutasítjuk Efner úr javaslatát, akkor szavazunk a levélről, 27-es pontról tartalmában érdemben szavazunk elektronikusan. E, tessék, megnyitom a szavazást. Final. 19, 18. Ja, dann können wir jetzt auch schließen. 18 reicht auch. 16 dafür. 16-an mellette, ketten ellene nincs tartózkodás, akkor ezt így eldöntöttük. 28-as pont, petíciós bizottsági ügy. Ez eh, itt van eh, előttünk, mindenki ismeri, van-e ellenvetés, nincs, akkor szavazunk, akkor készfeltartással szavazunk, ki van mellette, ki van ellene, akkor elfogadtuk ezt is. A 34-es pont következik, ez is petíciós ügy. Kérem, aki mellette van, jelentkezzen ellene. Tartózkodás, akkor ezt is eldöntöttük. Akkor a jogalap, Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap 29-es, Lichtenberger asszony, elutaz, elhalasztottuk, ugye? Jó, akkor 34-es. A radioaktív anyagokkal szembeni védekezés, Lichtenberger asszony, tessék. Köszönöm szépen. Ilyen hasonló esetre került sor a legutóbbi törvényezési ciklusban, amikor arról volt szó, hogy a határértékek a az ivóvízben meglévő határértékek, amelyek a radioaktív anyagokból vagy folyamatokból származó anyagokat mutatják ki, ezek eddig nem tartoztak az ivóvízre vonatkozó irányelv hatája alá, hanem az euratomra vonatkozó jogszabályok hatája alá tartoztak. Most azonban az a véleményünk, hogy a, a, titkárságnak és a jogi szolgálatnak, és a jogi szolgálatot arra kérem, hogy erre hivatkozzon, illetve ezt mutassa be még egyszer. Most tehát felmerül a lehetősége annak, hogy a rádió nukleotidok kérdését a 98-83-as irányelv alá tartozónak tekintsük. Két dologról van szó. Egyrészt a jogi következetesség, egyszerűség eh, szempontja, hogy minden, ami az ivóvízre vonatkozóan egy jogszabályban legyen szabályozva, ebben az esetben eh, még egy súlyosabb eh, szempont is emellett szól, hogyha ami a nukleáris technikát illeti, hogyha e- mindent, ami a nukleáris energiára vonatkozik, az Euratom hatájába tartozik, minden más, ami vegyi anyag, a az Európai Parlament által szabályozható jogszabályokban mm, jogszabályokban kerül szabályozásra, akkor a kumulatív hatásokat nem tudjuk szabályozni. Ugyanis előfordulhat, hogy egy vegyi anyagból és a rádióaktív anyag, ha vegyi anyag és rádióaktív és anyag is van a idővízben ezek kumulálódnak, ezt nem tudjuk akkor figyelembe venni. Ezért javasoljuk azt, hogy a teljes ivóvíz kérdést a parlament által is befolyásolt jogalkotási folyamat hatája alá e, helyezzük, és nem pedig ennek egy részét az Euratom szerződésbe tartozónak tekintsük. Ezt azonban még egyszer kérem a jogi szolgálattól, hogy, e, hogy e, tájékoztasson bennünk erről, mert eddig a szokás jog szerint, vagy a szokás szerint az volt, hogy minden, ami atomenergiával, nukleáris anyagokkal kapcsolatos volt, ezt az Euratomban, Euratom szerződésben szabályoztuk. Most azonban az átláthatóság, a jog átláthatósága szempontjából én amellett török láncsát, hogy a második megoldást válasszuk, és a a jogi alapot úgy határozzuk meg, hogy azzal az Európai Parlament is illetékes legyen. Nos, tehát a jogalap módosítását javasolja Lichtenberger asszony, Foss úr, Wikström asszony, és aztán a jogi szolgálat. Tessék, Foss úr. Igen, köszönöm szépen. Én én az eddigi jogalap mellett szállok sikra. Mindazonáltal azt kérem, hogy az egészet nem lehetne-e elhalasztani, mert nem igazán volt időnk ezt megvizsgálni. A mi frakciónkban még nem volt idő arra, hogy a témát megvitassuk. A korábbi eset, amiről Lichtenberger asszony beszélt, ez egy kicsit más dologra vonatkozott, ez egy kicsit szélesebb körű témára vonatkozott. A mai eset, ez még a 192-es, 192-es jogalapra húzható volt, most azonban én az Euratom szerződés érintett, az Euratom, Euratom szerződése szerintem specifikusabb és ezért alkalmazandó. Ez persze politikai döntés tárgyát is képezheti, hogy konzultáció vagy együttdöntés kívánatos a témában, mindazonáltal jogi szempontból az Euratom eh, szerződést támogatnom, hogyha mindezt kiegészítenénk a 192-esre, akkor az Euratom és az Európai Unióról szóló szerződés közötti struktúrát illetően van-e még alkalmazási lehetőség az Euratom szerződés 31 és 32-es cikkére vonatkozóan? Véleményem szerint a jogi struktúra szempontjából, hogy az egészet kiterjesztjük, akkor az Euratom 31-es 32-es cikkét el is felejthetjük, amit a jogalkotó nyilván nem kíván. Nem ez a célja. Ezt kellene tisztázni, ezt kellene addig adjanak időt, amíg Lichtenberger azt, hogy meggyőzöm az álláspontomról. Elnök, természetesen Kérdezem Leichtenberger asszonytól, hogy egyetért el az elhalasztással, hogyha egyetért, akkor viszont nem folytatnám a vitát, mert akkor, akkor kellene folytatni, amikor, amikor újra napirendre tűzzük. Egyetértek, mondja Leichtenberger asszony, itt ugye az orvosi és formál jogi, formai jogi szempontok ütköznek, Wikström asszony, hogyha, hogyha elhalasztjuk, akkor, akkor lemondana a hozzászólásra? Nem, nem mondta, tessék. Mindenképpen okos döntés, Elnézést, mindenképpen okos döntés, ezen bonyolult jogalapi kérdés eh, témájában egy kicsit több időt betervezni. Úgyhogy erre kicsit több időre van szükség, és így jobban meg tudunk állapodni a véleményben. Köszönöm szépen, akkor elhalasztottuk, akkor a jogi szolgálat majd később szeretne hozzászólni, vagy, vagy szeretnének most, kívánnak hozzászólni jogi szolgálat? Igen, tessék, röviden, kérem akkor. Kérem szépen, tessék, a jogi szolgálatot várjuk. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, gyorsan. Hát, hadd mondjam el, hogy mi, mi a helyzet ezzel a javaslattal. Nos, az Európai Bizottság azt javasolja, hogy a meglévő 98-as ivóvíz irányelvnek egy részét kivegyük, e, mégpedig azokat a rendelkezéseket, amelyek az ivóvíznek a radioaktív anyagok általi mérgezését illeti. Na most ezt, az, ezeket a rendelkezéseket más jogalapra helyezzük. A 98-as e, víz ivóvíz irányelvet környezetvédelmi jogalapon fogadtuk el. Az Európai Bizottság azonban most mást gondol, azt mondja, hogy a következetesség szempontjából jobb, hogyha a rádióaktív, tehát az, a ivóvíz irányelvben szereplő rádióaktív anyagokra vonatkozó rendelkezéseket az Euratom szerződés jogalapjára helyezzük. Ez azonban a jelenlegi víz irányelvben most szerepel. Az Európai Bizottság a javaslatában azt állítja, azt mondja, hogy a jelenlegi javaslat szerint ez a rádióaktív szennyezéssel foglalkozó ivóvíz irányelv rendelkezések nem vonatkozik. Ez azonban problémát jelenthet, illetve arra vonatkozik, ez problémát jelenthet, mivel ugyanarra a tényállásra két külön jogszabály vonatkozik. Mi azt mondanánk, hogy az Európai Bizottságnak ez a megközelítése nem igazán következetes, és a jogi biztonságot tekintve nem biztos, hogy sziklaszilárd. Mindazonáltal nagyon óvatosnak kell lennünk, ugyanis hogyha külön tekintjük ezeket a rendelkezéseket, minden mástól függetlenül elszigetelten, akkor akár az Euratom jogalapra is helyezhetjük őket, mert csak radio, radioaktív szennyeződésre vonatkoznak. Mi azonban azt szeretnénk hangsúlyozni, hogy van egy olyan eset is, ami szerint a, a környezetvédelmi jogalapra kell helyezni az egész ügyet, mégpedig azért, mert olyan intézkedésekről van szó, amelyeket az ivóvíz irányelvből vettek ki, és azért is, mert a javaslatban szereplő rendszer eh, eh, nagyon sok eh, utalást tartalmaz az ivóvíz irányelvre, és más LK szerződés jogalapra helyezett irányelvekre is. Formálisan tekintve tehát az Euratom jogalapja lehetséges, elfogadható, mert az ivóvíz radioaktív szennyezésről van szó. Azonban egészen egyértelmű az is, hogy ezzel szemben helytáll a környezetvédelmi jogalapra helyezés is, amihez azonban egy kicsit több jogi ügyességre van szükség, de nem kizárt. Danke. Köszönöm szépen. De most elnapoltuk Lichtenberger asszony legközelebb még egyszer ismerteti álláspontját. Nos, akkor rá ezt a napirendi pontot el is hagyhatjuk, rátérünk a közös vitára. Az aktuális helyzet a szabadalmakkal kapcsolatban, meg is adom a szót Rakka Elnök úr, kérem szépen, hogy azonnal adjuk meg a jogi szolgálatnak a szót, mert hiszen azt mondtuk a nyári szünet előtt, hogy a jogi szolgálat akkori gondolatait jobban ki kellene fejtse, és azt hiszem, először a jogi szolgálat mondja el véleményét, és majd a jogi szolgálat véleményét kommentárom. Kommentálom majd. Ki szól a jogi szolgálat nevében, tessék? Köszönöm szépen, elnök úr! A mostani időpontban azt mondhatjuk csak, hogy a helyzet nem változott a nyárhoz képest. Ez azt jelenti, még egyszer utalnék az álláspontunkra, amelyet már akkor a szakvéleményünk bemutatásakor már bemutattunk önöknek. Mi úgy gondoljuk, hogy ha törölnénk a 6-8-as cikkeit ebből a rendelettervezetből, akkor a rendeletnek egy lényeges eleme tűnne el, méghozzá egy anyagjogi ö, szabályozás, amely az unión belüli szabadalmak általános védelmét szolgálná. Továbbra is úgy gondoljuk, hogy az unió jogal, uniós jogalkotó ezt a dolgot, ezt a témát az EU-s jogrendben kell szabályozza. A rendelet nem az elsőleges joggal, nem is a bizottsággal kiválasztott jogalappal a 118-as cikkelje van összefüggésben, amely cikkely tehát az CEU működésről szóló szerepel. Itt egyfajta összeférhetetlenség van. A rendeletet az a Bíróság akár semmisnek is nyilváníthatná. Köszönöm. Rakkai kolléga. Köszönöm szépen. Köszönöm a jogi szolgálatnak is a véleményét. Ha jól értettem, azt kérte, hogy ne a nyári szünet utáni első ülésen tárgyaljuk ezt, hanem adjunk neki időt, hogy tényleg még egyszer a pro és kontra érveket összegyűjthesse. A jogi szolgálat jó és komoly munkát végzett, nem csodálkozom, hogy azt mondja a jogi szolgálat, hogy az eredeti eredmény mellett kell kitartanunk. Nem minden intézmény annyira komoly mint a jogi szolgálat, ezt szeretném most elmondani, mert ezt a kérdést már egy évvel ezelőtt megvitattuk. És ugyanazzal a kérdéssel kapcsolatban megkérdeztük a jogi szolgálatot, a bizottság jogi szolgálata ugyanazt az információt adta, mint a saját jogi szolgálatunk. És még egy harmadik jogi szolgálat is jelen volt ezen a tanácskozáson, és ez a harmadik jogi szolgálat nem ellenkezett, nagyon jól tudom, hogy bólogatott is. És most másként van a helyzet. Egyszer átmondott, most meg bét mond, amit nem át. Ez egy olyan helyzet, ami vitára ad alkalmat. Megállapítom az, hogy az Európai Tanács júniusi döntésével túllépte a hatáskörét azért, mert be a tényszerűen beavatkozott egy jogalkotási folyamatba. A szerződés értelmében ez hatásköré túllépésnek minősül. Az általa hozott döntés vagy határozat európai jog ellenes, összeférhetetlen az európai joggal. A két pontot szeretném még egyszer tehát kimelni. Elnök úr, ön tudja, én egy valódi pragmatikus ember vagyok és tudom, hogy a tanácsal nem tudunk megoldásra jutni. A legjobb megoldás az lenne, hogy a 6-os és 8-as bent hagynánk, de ezt nem lehet, ezt tudom. Éppen ezért meg kell néznünk, hogy hogy lehet ebből a slamasztikából ki kell kerülnünk, mert a tanácsnál nem tartalmi mm, szakmai kérdés az, néhány delegációtól, ország delegációtól tudom a tanácsban, hogy az egészet nem tartják jónak, de a gond az, hogy azt mondják, a mi főnökeink így döntöttek, akkor nekünk ezt követni kell. A mi főnökeink az nem ugyanazok. Lehet, hogy a kormány és államfők, a tanácsban ülők főnökei, de nem a mi főnökeink. Ezt világosan ki szeretném jelenteni. Hogy tudunk ebből kikerülni? Na most éppen ezért a ciprusi elnökségnek egyeztetve a bizottsági elnökkel aki egyben rész jelentéstevő, a más jelentéstevővel, Báltazáre kollégával is egyeztettem, és velük egyeztetvén a ciprusi elnökségnek egy levelet írtam. Még egyszer szeretném elmondani ezzel kapcsolatban, hogy a ciprusi elnökség minden megtett. Nem tehet róla, hogy a többiek így ilyen helyzetbe hozták. A többiek már készen voltak. Ők, a ciprus elnökség nem volt felkészülve, nem az ő feladatuk volt ezzel kapcsolatban állást foglalni. Szeretném elmondani, a ciprusi elnökséget nem érheti semmilyen kritika, nagyon is együttműködő a parlamenttel, de tudom, hogy milyen kényszer körülmények között működik vagy dolgozik a ciprusi elnökség. Egy tiszta, Európa konform munkát kell végezzünk. Éppen ezért a levélben, amit a ciprusi elnökségnek írtam, a következőt kértem. Szeretném, ha Európa jogkonform módon megindokolnák azt, hogy az állam és kormányfők miért akarják törölni a 6-os 8-ast. Európai jogi szempontból. Tudom, hogy nagyon sok szab szabadalom eh, területén jártas jogásznak mi a véleménye, de ez csak egy rész. A második rész az, hogy Európa jogi eh, szempontból is elfogadható legyen. Most a lobby csoportok érvelése nem az európai joggal foglalkozik, hanem az pusztán szabadalmi jogi kérdése. Tehát szabadalmi jog és európai jogi kérdések merülnek fel. Szeretném, ha indokolnák méghozzá úgy, hogy európai jogi szempontból is elfogadható legyen, hogy miért akarják törölni. Pragmatikus okokból tudom, hogy nem tudunk visszatérni a 2011-es decemberi státuszkóhoz. Ezt tudom, belátom, ezért más megoldásra van szükség. Ez a tanács feladata. Hát nem mi eh, szedtük meg a megállapodást, hanem ők. Azt kell mondjam, ja, a megoldási javaslatra várok, de világosan kell tenni a következőt. Nem minden megoldási javaslatot fogunk elfogadni. Világossá kell tenni, ismerjük ezt a tanácsi érvelést. Annyira nehéz volt. A tanácsban olyan nehéz volt kompromisszumot találni, ezt nem lehet megingatni. Engem nem érdekel a tanácsi kompromisszum. A törvényhozási eljárás a parlament és a tanács közötti kompromisszumon alapul. Erről a kompromisszum van sokban szó, semmi másról. Na most náluk, azoknál, tehát ilyen vezérfonalakat kell meghatározni. Ez visszatér arra, amit elmondtam, és amit megerősített a jogi szolgálat. Ez a vezérfonal az, hogy nem fogunk olyan javaslatot elfogadni, elmondom. Nem is tudunk ilyet elfogadni, és még egy dolgot mondanék, ennek a háznak az elnöke nem fog olyan határozatot aláírni tudni, mert utána az irányelv, ugye az a parlament elnöke és a, ö, ö, soros elnökség elnökének aláírásába kerül a hivatalos közlönybe, az európai joggal összeférhetetlen dokumentumot nem fog tudni aláírni a parlament elnöke. Ez az EU jogi konformitás az fővezérvonal vagy főcsapás. Ugye világosan válik az, hogy milyen állást foglal az Európai Bíróság. Tudjuk, hogy ez egy problémás pont, tehát az Európai Bíróság álláspontja szintén európai jogi szempontból megfelelő, összeegyeztethető formában kell előkerüljön, és ami a vitákat illeti, amiket így hallok, Hát eh, egy olyan szabályozásra lesz szükség, ahol a parlament a jövő szempontjából is nem kell lemondjon jogairól. Ezt még egyszer ki kell mondani világosan. Nem fogadunk el olyan megoldást, ahol jogalkotási hatásköreinkből le kell adni bárkinek. Ezt nem akarjuk leadni senkinek, átruházni senkire. A parlament elnöke nem tud ilyen megoldást aláírni. Tehát olyat nem lehet találni, ami jövőben arról szól, hogy le kell mondani bizonyos hatásköreinkről. Ugye az a baj, a tanács felelős azért, hogy nincsen megoldásunk még mindig. És ha a tanács nem jön elő elfogadható javaslattal, ha nem veszi figyelembe ezt a fő irányt, akkor továbbra is felelős lesz azért, hogy nincs még EU szabadalmunk, pedig erre szükségünk van, mindenki tudja, hogy erre szükség van, egy EU szerte elfogadható szabadalmi szabályozási rendszerre. Nem a mi feladatunk javaslatokkal előállni, hanem a tanácsnak. Majd megnézzük, kiértékeljük a tanács javaslatait, és ha nem szerepelnek benne ezek az említett pontok, akkor nem tudjuk elfogadni, ha megvannak, akkor majd megnézzük, hogy mi lesz. Köszönöm szépen! Wikström asszony, Lichtenberger asszony és Tádeusz. Köszönöm szépen. Kedves jelentéstevők, rövid leszek ma, és csak megismétlem azt, hogy számíthatnak együttműködésemre az ALDE frakció nevében, mi gyors, fenntartható és jogilag stabil megoldást szeretnénk találni a szabadalmi dosszié esetében. Remélem, hogy együtt megoldásra jutunk, és azt hiszem, hogy a megoldás közel van. És tudjuk, hogy az állampolgárok is a vállalkozások már nagyon régóta várják ezt a szabadalmi jogot, és joguk van azt elvárni, hogy megválasztott képviselőik minden tőlük telhetőt megtesznek a az ügy elé ö, lezárásában. Még egyszer szeretném megköszönni a jelentéstevőknek, kemény és folyamatos munkáját, és bátorítom önöket arra, hogy lépjenek előrébb a tanácsa folytatott tárgyalásokban, és szeretném a ciprusi elnökséget is arra kérni, hogy fenntartható megoldást találjon erre. A tárgyalás nagyon jó eszköz, és tudjuk, hogy valami van. Most már csak az öröm ködés érdekében, azt mondta, egy pár évvel ezelőtt Svédországban volt egy nagyon bonyolult helyzet, azt mondta valaki, a tegnap az történelem, a holnap pedig misztérium, mármint rejtély. A ma pedig egy ajándék, a ma kell reagálnunk, megragadni az alkalmat nagyon és pragmatikus módon, és szeretném kiemelni azt, hogy mi önök mellett vagyunk, amikor jó, kompromisszumos, fenntartható, jogilag elfogadható megoldást kell találni. Köszönöm. Köszönöm. Ja, ich weiß nicht, ob es vielleicht an den beruflichen Hintergründen die unterschiedlichen... Azt hiszem, hogy talán szakmai hátterünk eltér, de optimizmusom ebben a kérdésben nem olyan nagy, mint Wikström kollégáé, mert az a benyomásom, hogy itt pontosan szabadalmakkal kapcsolatban egy olyan trend bontakozik ki, hogy olyasra, amit kapunk majd, ami úgy néz ki, mint egy európai szabadalom, azonban verseg esetén semmire nem jó, és nem is végrehajtható. Ez azonban nekünk mindegy, viszont ezzel a feladatunkat úgymond elvégeztünk, de ez nem lehetséges. Azt hiszem, hogy egy világos jogi helyzet nélkül, és ez csak a cikkkel együtt lehetséges, anélkül nem, nem lehet megoldásra jutni. Kérdés, hogy hogyan alakulhat ki ebben a kérdésben kompromisszum a tanácsban fel ö, ismerik lassacskán, hogy rossz nyomon járnak. Ez remélhetőleg egy olyan megoldáshoz vezet majd, hogy végeredményben a bizottság egy új javaslatot terjeszt be, egy új jogalappal, és akkor talán végre zöldágra tudunk majd vergődni. A kritik, nekem mindig is kritikus észrevételeim voltak ezzel a döntéssel kapcsolatban, illetve a döntés részével kapcsolatban. A szabadalom önmagában számomra egy jó dolog, és továbbra is amellett vagyok, hogy erről tárgyaljunk. Azonban az, ami a tanácsban lejátszódik, lenne csak a kompromisszumot célozza, és ez megint csak azt jelenti, hogy valami megoldás jön létre újfent, és az állandóan a bíróság elé kerül, ahol is azt már nem lehet elfogadni, de az európai lakosság körében még inkább erősíti majd ez az európai jogszabályokkal szembeni előítéleteket, és éppen ezért nagyon fontos számomra személyesen, hogy az európai parlamenti jogainkhoz és lehetőségeinkhez ragaszkodnunk kell, és egy jó törvényes megfogalmazást kell találnunk. Hiszen itt a, ebből az anyagból mindig a lényeget kigolyózzák, és csak a burok marad, ami azonban nem kezelhető, és csak tév útra visz minket. Elnök Cvifka kolléga következik. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy még jól Emlékezhetünk arra a lelkesedésre, amivel elkezdtük a munkát ezzel a témával kapcsolatban. az egy évvel ezelőtt volt. A jelentés tevők is lelkesek voltak, a lengyel elnökség is annak idején mindent megtett, hogy előrelépjünk ebben a témában. Ja. Jetzt Jetzt geht. Jetzt. Most működik. Tehát megint kezdem előről. Még jól emlékszünk arra, hogy milyen lelkesedéssel tárgyaltuk ezt a témát a szakbizottságban, ugyanez érvényes a lengyel elnökségre, amely mindent megtett annak érdekében, hogy előre vigye ezt a témát. Ez érvényes a lengyel elnökségre is. Nagy várakozás bontakozott ki egy közös európai szabadalmi oltalommal kapcsolatosan. Már hosszú évek óta várunk erre, és sikere vagyunk ítélve. Most röviden a cél előtt vagyunk, és az az érzésünk, hogy mindent újra megfordítanak, feje tetejére állítanak, és az a benyomásunk, hogy itt vagy a tanács blokkolja a folyamatot, és még mindig nem értette meg, hogy velünk parlamenttel együtt társjogalkotó, vagy ami még rosszabb, valaki másnak érdeke van abban, hogy ne szülessen meg ez a közös európai szabadalmi oltalom. Egy ilyen gyanúval mindenféleképpen élhetünk. Egyetértek azokkal, akik azt mondják, hogy mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy előre lépjünk. Megpróbáltunk kompromisszumokat kialakítani, nagyon sok munkát öltünk már abba, hogy létrehozzuk az európai szabadalmi oltalmat, viszont nem tudjuk elfogadni azt sem, hogy kritikátlanul elfogadjuk, hogy ezt az anyagot most, illetve az általunk elérteket most újfent megnyírválják. Úgy vélem, hogy természetesen meg kell próbálnunk kompromisszumra jutni a tanácssal, mert ha ezt nem érjük el, akkor az egész szöveg, illetve az egész munka csak papíron marad, és kezdhetjük előről. Nem könnyű egy ilyen kompromisszumot kidolgozni. Ezért meg kell próbálnunk azt megvédeni, amit parlamentként már kidolgoztunk, és nehéz tárgyalások során egyetértésre jutottunk ezekben a dolgokban a tanácsról. Hogyha észszerű kompromisszumot ki a, a, alakítunk ki, akkor ö, azt képviselni tudjuk majd, de természetesen nem fogadhatjuk el a tanács diktátumát. Egész egyszerűen lehetetlen ez a helyzet, hiszen ez a szokásainkkal és az európai elképzeléssel is ellentmondásban áll. A tárgyalásokat végig kell vinnünk, és most jó hírekre, információkra várunk, kedvező jelzésekre a tanács részéről, hogy érezhessük, hogy a tanácsban valóban van szándék a jó kompromisszum kidolgozására. Köszönöm. Dankeschön. Ich habe mich jetzt kurz selbst auf die Rednerliste. Köszönöm. Én is szeretnék hozzászólni röviden. Teljes mértékben osztom Rapkai úr és Cvivka úr álláspontját. Én is a, a saját jelentésemben eh, utalni fogok arra, hogy elengedhetetlenek tartom, hogy legkésőbb a plenáris zárószavazás során a szöveg az asztalon legyen. Szeretnénk tudni, hogy mi van ebben ami a kompromisszumról szóló vita eh, keretében, ami a tanácsban történik, vagy a taná- informális tanácson eh, történik, a szöveg elemeit módosítják, akkor nekünk tudnunk kell, hogy mi van ebben benne, teljesen függetlenül attól, hogy amúgy is érdemi összefüggés van a kettő között, de a szöveg úgy, ahogy amilyen tárgyalás eredményét képezi a tanácsban, ez a zárószavazásra el, parlament előtt kell, hogy legyen, különben elfogadhatatlan az egész, ezt csak azért mondom, hogy ki egészítsem az egészet. Rapka jó szeretne hozzászólni? Nem, nincs, nincs mit mondanom. Kiváló mindig, mindig készek vagyunk az együttműködésre. Jó, jó, mondja az elnök, akkor köszönöm mindenkinek a vitát, akkor rátérek a 33-as napi rendi pontra nincsen semmi a szubszidiaritás alapján, alatt 34-es 34-es, egyéb pontok nincsen semmi, 35-ös következő ülés november 6-9 órakor hogyha valaki nem tud ott lenni, akkor kérem ezt közölje Rédner asszonynal. Köszönöm szépen, bezár, lezárom az ülést.